az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottság is be fog vonódni ennek a munkájába. Ezzel meg tudjuk erősíteni a régióknak adott jelentőséget. Az Európai Unió az államok, az állampolgárok EU-ja kell, hogy legyen, de ugyanakkor a régióké is, és ezért fontos, hogy az eszköz kormányzásába a régiókat is bevonjuk, és ezáltal megakadályozunk bizonyos lehetséges érdekkonfliktusokat. Hogyha valaki mondjuk az Európai Beruházási Bankból 75%-ot és 25%-ot Nemzeti Bankból finanszíroz, ne ez legyen a jövő útja. Elnök, köszönöm szépen. Nem látom a másik jelentéstevőt a teremben. Gualtéri úr nincs itt, úgyhogy most Bienkowska asszonynak adom meg a szót, a biztos asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Az Invest EU programról való vita az utolsó plenáris ülésen emblematikus jelentőségű, kiemeli ezt, hogy milyen nagy támogatást adott a tisztelt ház <clears throat> ennek a programnak. Köszönöm az önök támogatását a bizottság nevében. A megállapodás, amelyet a tanácsal elértek, rekordidőben jött létre, és ez lehetővé teszi az előkészítő munkát elkezdését, és lehetővé teszi, hogy az első naptól kezdve, a következő több éves pénzügyi terv első napjától kezdve működjön az InvestEU, ne legyen beruházási hiátus. Megfelelő pénzeszközöket biztosít ez egy garancia szabályzattal, minden ágazat számára, főleg azon ágazatok számára, ahol beruházási hiányosságok mutatkoznak. A digitalizáció, a szociális lakásépítés, a városi tő, közösségi közlekedés, ez csak egy-két terület, ahol, amelyik nem kapnak kellő finanszírozást a piacon. Az InvestEU garanciám, bekraudolja majd a magánpénzt eh, annak érdekében, hogy eh, a céljait eléri ez a program. A tisztelt ház meg akarta erősíteni azt a beruházási forgatókorongot vagy habot, amely eh, szintén segít a pénzek begyűjtésében. Az EU költségvetési garanciákhoz való hozzáférést is fontosnak tartotta a tisztelt ház, és ezt is fontosnak tartjuk. Az EBB szerepét is kiemeli a jogszabálytervezet, miközben más szereplők, mint az EBRD, vagy az Európa Tanács bankja, vagy a Nemzeti Fejlesztési Bankok és intézmények is szerepet játszanak majd abban, hogy végrehajtó partnerként részt vegyenek. Így minden lehetővé rendelkezésre álló szakértelmet felhasználhatunk majd a földrajzi szempontokat is figyelembe véve. Az Invest EU program felkészítése egy asztalhoz ülteti majd a beruházókat, és ugyanakkor lehetőséget kínál majd számukra, hogy a beruházók a azonosuljanak a programmal, és így hosszú távú erős beruházások jöhetnek létre, amelyek az EU szakpolitikai céljait támogatják. A tárgyalások során az Európai Parlament kult szerepet játszott, megerősítve az elszámoltathatósági és átláthatósági előírásokat, illetve az éghajlat célok figyelembevételét. A bizottság úgy gondolja, hogy ezek mind szolgálják az InvestEU programot. Azzal zárom mondandómat, hogy meg szeretném köszönni az jelentéstevőknek és az árnyék jelentéstevőknek az erőfeszítéseit. Köszönöm nekik, hogy ilyen becsvágyó menetrendet eh, képesek voltak betartani, és így az európai választások előtt sikerül ezt a jogszabályt elfogadni. Köszönöm a román elnökségnek is az együttműködést. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig a regi szakbizottság nevében Gentil asszony kap szót. Nem, bocsánat, először, tehát akkor Gentil asszony, és utána megkapja a másik előadó szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Európa az európaiaknak, de ugyanakkor ez a paradigma megváltozik és a takarékosság időszaka határozta meg az utóbbi éveket, ennek véget kell venni. A személyek Európájára van szükség, a növekedés Európájára, a fenntarthatóság és a szociális integráció Európájára. Az Investe EU a kis és középvállalatokra fenntartható um, jövőorientált gazdaságra, körforgásos gazdaságra koncentrál, az iskolákra, a szakképzésére és az új szakértelmek képzésére. Az egészségügy, az, az kórházak is támogathatóak, a szociális gazdaság is támogatható, a legkitettebb, a legveszélyeztettebb emberek támogatását is megoldhatjuk ebből a területek és az emberek jólétére koncentrál az, ez a program is, a szegénység elleni harcra. Köszönöm szépen, és most pedig megadom a másik előadónak, Roberto Gualtierének a szót, négy percben parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy örömömre szolgál, hogy itt a tisztelt ház előtt egy hosszú munkaeredményéről számolhatok be. Intenzív tárgyalásokat folytattunk, de pozitív eredményekre vezetett ez. José Manuel Fernández kollégámnak, társelőadónak és az árnyék jelentéstevőknek is meg szeretném köszönni, akik segítettek abban, hogy elérjük ezt a szöveget. öt évnyi takarékosság után, amikor jelentősen visszaestek a beruházások, mind az állam, mind a magánberuházások végezetül sikerült a beruházásokat pályára állítani hiszen a beruházások, a foglalkoztatás és a növekedés előfeltételei. Köszönöm, hogy a stabilitási paktumot rugalmasan értelmezték, illetve az Európai Stratégiai Beruházási Alapot is helyzetbe hozták. Ennek segítségével sikerült a gazdaság politikát is új pályára állítani. Ezek a beruházások a innováció, a, a új anyagok de, a kidolgozása, vagy az éghajlatváltozás, vagy a szociális kérdésekre irányulnak. Ezek komoly kihívások, amelyek az InvestEU program előtt tornyosulnak. A kis és középvállalatok is támogatandóak, a kutatás, az innováció, a fenntartható infrastruktúra, hogy sorol, és sorolhatnám még, tehát ez a program a szociális beruházások és infrastruktúra támogatását szolgálják, támogathatók az egészségügyi, az oktatási programok. Az a megállapodás, amelyet a tanácssal elértünk, egy sor öm, javítást, módosítást is tartalmaz a bizottság szövegéhez képest. Például megerősítettük a garanciarendszert, amely a mindenkori végrehajtott befektetések, beruházások kockázatához kapcsolódnak, ezen felül pedig egy beruházási platformot is létrehozunk annak érdekében, hogy feltérképezzük, hogy feltérképezzük, hogy hol mutatkoznak a legnagyobb beruházási hiányok, ide irányítva a pénzt. Másodszorban pedig egy partneri viszony jön létre az Európai Beruházási Bankkal, és ennek segítségével a különböző nemzeti beruházási, illetve fejlesztési bankok is bevonhatók a munkába. Ezek a nemzeti fejlesztési bankok közvetlenül részesülhetnek az európai garanciában, és ez nagyobb rugalmasságot biztosít, illetve az egyes projektek rugalmasabban finanszírozhatóak és természetesen ez végeredményben új munkahelyeket teremt. Sikerült megállapodni abban, hogy a tagállamok a kohéziós alappénzeivel párhuzamosan használhassák fel az investeó alappénzeit, kiegészítve ezeket, megerősítve a szinergiákat, és a van-off hozzájárulást ugyanakkor a strukturális deficit során nem veszik figyelembe. Az a szöveg, amelyről holnap szavazunk, kiegyensúlyozott, és tartalmaz azt a fontos részt is, amely arról szól, hogy az infra, fenntartható infrastruktúra finanszírozására pénzek 55% irányuljon, ezzel szolgáljuk a Párizsi éghajlat célok betartását. Természetesen szükség van arra, hogy a források kiszámíthatóan rendelkezésre álljanak. A következő pénzügyi teret tárgyalása során erre figyelni kell. Fontos, hogy a pénzügyi keret az Invest EU becsvágyó céljait eh, finanszírozni tudja. Minnyáján tudjuk, hogy az Invest EU beruházási alap nagyon fontos, de nem elegendő pénzt biztosít a következő pénzügyi időszakban. Arra van szükségünk, hogy rendkívüli beruházási programot biztosítsunk a szereplők támogatására, és így biztosítsuk a gazdaság ökológiai átalakulását, a szociális gazdaság támogatását, és végezetül pedig a foglalkoztatás megteremtését. Köszönöm. Köszönöm szépen! Most pedig megadom Karasz képviselőnek a szót. Elnök úr, biztos asszony, igen, tisztelt előadók, Gualtier és Fernandes előadók, de Udo Bullmannak is köszönetet mondok, aki a munka elején velem ö, csatározott a beruházások érdekében. A beruházások mobilizálása nem egy sprintfutás, hanem egy soha nem véget érő maratonfutás. Kezdődött az egész Juncker tervel, ezzel tettük az első kezdeményezést. Az FC2-vel ezt javítottuk, 2020-ig meghosszabbítottuk ennek a futamidejét, utána pedig Afrika fele fordultunk, és végezetül pedig a ciklus végén egy az Invest EU kezdeményezéssel a 2027-ig terjedő beruházási politik új fejezetét nyitjuk meg. 1200 milliárd eurót lehetett biztosítani. 245 ezer kis és középvállalatot támogattunk. 400 milliárd eurót ez idáig már sikerült mobilizálni, és 1,4 millió új munkahelyet hoztunk létre. Az InvestEU-val megerősítjük a hatékonyságot, csökkentjük a bürokráciát, a négy különböző pénzügyi eszközt egy tető alá hozzuk össze. Ezen felül pedig megerősítjük az éghajlat és környezetvédelmi célok uh, teljesülését, az infrastruktúra beruházások területén 55%-ban kell, hogy részesedjenek ezek a beruházások. Ezen felül a kis projektek támogathatóságát megerősítettük, és az EU garancia helyi támogató intézetek számára is ők is bevonhatók lesznek, ezen felül a beruházási döntések átláthatóbbá válnak. Az InvestEU nem jelenti munka végét, de ez sokkal inkább a negyedik kiépítési fázist jelenti, amelyben még jobban bevonjuk az köz és a magán intézményeket jó irányt mutatva fel, és azt reméljük, hogy a következő pénzügyi periódusban ezt a munkát folytatni lehet. Köszönöm szépen. Most pedig Blanc Moren asszony kap szót az SZD frakció nevében. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák, én is gratulálok a két előadónak természetesen. Ez a részleges és időleges megállapodás az Investeu programról, amelynek a keretén belül a 2020 es többéves pénzügyi keret is rendelkezni fog, büszkévé teheti az Európai Parlamentet, hogy az első beruházási tervet, a Juncker tervet meg tudtuk valósítani, ezzel meg többszöröztük a beruházásokat, munkahelyeket teremtettünk, növekedést teremtődött Európában, és ezt fogjuk most folytatni. Helyi projektek, finanszírozásával a fenntartható infrastruktúrák, a digitalizáció, KKV-k támogatása területén óriási beruházások történtek, de nagyon fontos elem a garanciák beemelése is, ami egy etikai és fenntartható elemet fog bevonni a finanszírozásba. Kulcsfontosságú partnerség jött létre az EBB, az bizottság és a nemzetközi és helyi beruházási bankok között, hogy környezeti, társadalmi projekteket indítsanak be, és például a párizsi megállapodás céljait, a ENSZ fenntartható fejlesztési céljait ezek segítségével is könnyebben tudjuk betartani. A negyedik cselekvési tervre a, térnék ki, amit a Fernández jelentéstevő úr is említett, ami rámutat arra, hogy ma szociális és kompetenciából való beruházásokat is tudunk majd tenni. Ez a kulturális és kreatív ágazatok számára rendkívül fontos, és azt gondolom, hogy most széleskörű kapcsolatot tudunk létrehozni a közberuházások és az európai kulturális menetrend között. A kultúra nem maradjon ki a nagy vitákból. Európa forduljon a nők és a férfiak felé. Európának van történelme, és Európa legyen a kultúra Európája. Most itt többről van szó, mint egy egyszerű beruházásról, egy pénzügyi eszközről. Az InvestEU program egy új Európát a klímaváltozás elleni fellépést és a paradigmaváltást is támogatja. Európa ma progresszív módon kell, hogy építkezzen. Egy olyan Európára van szükség, ami kapcsolatot teremt az állampolgárokkal, egy ambiciózus európai reményt támaszt. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Pekit úr kap szót az ECR nevében. Tisztelt kollégák, az Invest EU programmal fenntartható innovatív projektekbe és vállalkozásokba tudunk beruházni, 40 milliárd euróról lesz szó európai garanciákban. Nem támogatásról beszélünk, hanem garanciáról, ami azt jelenti, hogy fontos szektorokban nagyon sok beruházást tudunk vonzani. Így innovatív termékeket tudnak majd létrehozni ezek a szektorok, anélkül, hogy nagy Európán kívüli donorokra kéne hagyatkozniuk. A meglévő eszközök mind egyetlen instrumentum alá kerültek most, ez nagyszerű megközelítés szerintem, minden leegyszerűsödött, a nemzeti bankok, amelyek támogatják ezeket a beruházásokat, fontosabb szerepet kapnak, például a flamand bankok is, központi szerepet tudnak majd vállalni az én országomban. Azt gondolom tehát, hogy nagyon jó eredménnyel fog mindez járni, változtást, változást és új különbséget tudunk hozni a beruházások területére. Szerintem nagyszerű az utolsó plenárist ezzel zárnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig az ALDE frakció nevében Giring asszony kap szót. Geachte voorzitter, commissaris, beste collega's. Elnök úr, biztos asszony, kollégák. Az fc t követően az Invest EU rendkívül fontos szerepet fog játszani a következő parlamenti ciklusban is. Nagyon fontos irányba mutat, hiszen az egyik tanulság, amelyet levonhattunk a 2008-as válságból, az nem más volt, mint hogy a stabil gazdaság eh, olyan gazdaság, amelynek kulcsa a beruházás 650 milliárd plusz beruházási alapot jelenthet ez a program, ami jövőre tett ígéret, e, elsősorban az innovációba, kutatásba, digitalizációba e, e, való befektetés jelentheti azt, hogy ezek a területek lesznek a leg, hogy Európa lehet a legvonzóbb befektetési környezet a világ kreatív elmei munkavállalói számára kollégáim számoljuk fel azt a beruházási szakadékot, amely tátong Európa és világ más részei között. Köszönöm, mondja az elnök. Papadimolis úr jön a GUE nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az eredeti kezdeményezéshez képest ez egy továbbfejlesztett változat, de messze van attól, amire szükségünk van. Több beruházásra van szükségünk, egy globális beruházási tervre az Európai Unió egész részéről. Tulajdonképpen még mindig a levegőben lók, hiszen az új többéves pénzügyi keret még nem nincs hatályban, és a bizottsági javaslatokban szereplő összegeket csökkenteni igyekeznek, és nem növelni, mint az Európai Parlament javasolja. Eh, a GUE frakció is eh, annak is eh, tevéjeként magam is részt vettem ebben a munkában. Igyekeztünk a bürokráciát csökkenteni, a jobb földrajzi lefedettséget teremteni, lényegesebb mértékben bevált, bevonni a KKV-ket és nagyobb forrásokat rendelkezésre bocsátani beruházáson keresztül a klíma problémák megoldására. Mégis úgy érzem, hogy ambiciózusabb javaslatokra van szükség, ezért további módosítókat fogok ebbe az irányba benyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A zöld frakció nevében Szolé úr kap szót másodpercben. Biztos úr, kedves kollégák, biztos az kedves kollégák, az Invest EU elsősorban olyan eszköznek kell, hogy legyen, amely fenntartható gazdaságot teremt. Ebben az értelemben üdvözöljük és ünnepeljük azt, hogy a klímaváltozással szembeni intézkedések költségvetése megnőtt határozatnak kell lennünk annak érdekében, hogy a párizsi célkitűzéseket tudjuk teljesíteni. Az Invest EU-nak mindenféleképpen a fenntartható beruházások beruházás elveit kell szem előtt tartania. A parlament világosát tette, hogy a nukleáris és a földgáz nem tekinthető fenntartható energiaforrásnak és fenntartható beruházásnak. Ezért szeretnénk a pénzügyi ágazatot is arra kérni, hogy olyan ágazatokat támogassanak, amelyek a fenntartható gazdaság alap elemeivé válnak, válhatnak. A védelmi célkitűzések nem feltétlenül az a terület, amelyet az investorúval kellene finanszírozni, vannak közvetlenül fontosabb célok. De visszatérve a kritikák után a pozitívabb megfigyelésekre, megízésekre, úgy gondolom, hogy a regionális bank, banki szereplők is szerepet játszhatnak a az összegek címkezésében, hiszen ők jobban ismerik a helyi környezetet, a helyi viszonyokat, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani jelentéstevőknek a kiváló munkájukhoz. Köszönjük szépen, most pedig Ánot képviselő kap szót, tessék parancsolni Ánot képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az utolsó alkalom, hogy felszólalok az Európai Parlamentben. Nem eh, keresem, hogy újra megválasszanak. 2014-ben egy Brexit mandátummal választottak meg, és igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy mandátumot beváltsam. A 2015-ös eh, választások eh, irányba állították a Brexit hajóját, aztán az a népszavazás megerősítette Brexitet, a britek tehát négyszer tettek hitet a Brexit mellett. Ezért roppant furcsának tartom, hogy három év elteltével az InvestEU projekttel egy 40 milliárdos projektről cserélünk eszmét, és sok száz milliót akarunk kiszórni az ablakon. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy az Európa Egyesült Királyság a következő pénzügyi hétűs pénzügyi terv része lesz-e, vagy sem. Nem lehet ez garantálni, hogy része lesz. Március 29, aztán április 12, június 30, október 31. Ezek csak határidők voltak. Én azt kell, hogy mondjam, hogy itt a brit kormány eh, nyakosságát kell eh, kikritizálni. A britek négyszer elmondták, hogy ki akarnak lépni az Európai Unióból, és a következő választásokon majd megint elmondják. Ezért a Brexit párt minden közvelemű kutatást vezet. Frank Sinatra azt mondta, közeleg a vége, hamarosan lehull a vasfüggöny. Ugyanakkor nekünk azt kell mondanunk, hogy I didn't do it my way, nem a saját számíze szerint, hanem a választók száma szerint, száíze szerint léptem fel, és a jövendő politikusainak is így kell eljárniuk. Köszönöm szépen, most pedig Maletics képviselőasszony, kap szót, tessék Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Fernandes és Gualtieri kollégáknak a kitűnő megállapodáshoz, amely az új Invest EU program kulcselemeit tartalmazza. <clears throat> Ahogyan a biztos mondtam, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és jól ösztönzi a jövendőbeli beruházásokat, illetve pályára állítja a beruházási politikát. Negyedjére cserélünk itt eszmét a plenárison az InvestEU programról. Ez azért nagyon fontos, mert ezt a programot a tagállamokban is végre akarjuk hajtani, és láthatóvá akarjuk tenni. Nagyon fontos az is, hogy olyan projekteket finanszírozzunk, amelyek nem jutnak hozzá a kereskedelmi piacon a finanszírozási forrásokhoz. Fontos az, hogy az innovációba, a startupokba ruházzunk be, akiknek el kell érniük a business scale-t, a léptéket, és azokat is helyzetbe kell hozni, akik új esélyét kívé, igényelnek. Olyanokra van, olyanokat kell támogatni, akik nem férnek hozzá a kereskedelmi uh, hitelekhez. Ugyanakkor a földrajzi elosztásra is figyelni kell. Az FC mindig a fejlettebb országokat vette ö, a célba, de most a kevésbé fejlett országokra is figyelni kell. Köszönöm szépen, Beres asszony, tessék másfél percben. Elnök úr, biztos asszony, ennek a szövegnek az elfogadása, az InvestEU program létrehozása összhangban van azzal, amit ez az Európai Bizottság vállalt, hogy a beindítsa a Juncker tervvel a beruházásokat, és ezt támogatta az Európai Szocialisták frakció is. 2015-ben, és kezdődött ez a program, 2017-ben megújítottuk. A pénzügyi támogatást várjuk, és a többéves pénzügyi keret 2021-27-es időszakára vonatkozó tárgyalások még váratnak magukra, de akkor is üdvözlendő ez a program. A kormányzás módszere jobb egyensúlyt fog teremteni, az Európai Bizottságnak is ez volt a célja, az Európai Bizottság másik végrehajtó szervek, például a Nemzeti Fejlesztési Bankok között jobb egyensúly lesz. Ez a program azon beruházási, kulcsfontosságú beruházási tervekben fog, területeken fog megnyilvánulni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az infrastruktúra, fenntartható infrastruktúra, illetve a szociális beruházások területét emelném ki, ide tartoznak a kulturális és kreatív tevékenységek is. Azonban oda kell figyelni két dologra, az egyik a kalibráció kérdése az környezeti ambíciók tekintetében, nagyon fontos, hogy ez a kötelezettségvállalásunk homlokterében legyen. Nagyon fontos, hogy a több éves pénzügyi keretből nagyon jelentős összegeket költsünk az európai gazdaság zöldítésére. A másik pedig az EBB alapszabálya. Az Európai Bizottság ismét privilegizált partnert tett belül, csinált belőlük. A következő parlament az EBB kormányzására majd oda kell, hogy figyeljen, szerintem ez ugyanis nem optimális és a mi parlamentünknek is beleszólási jogot kell majd kérni. Köszönöm, elnök úr. Most pedig Mácz képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az InvestEU különösen a kis és középvállalkozásokat célozza annak dacára, hogy a vannak olyanok, akik más irányba akartak el menni ezzel a javaslattal. Az Európai tanácsadói platform jobb információt fog nyújtani, és jobb földrajzi elosztást. Nagyon fontos az is, hogy a, az elérendő klímacélok figyelembevételét is bevegyük az értékelési folyamatba. Az InvestEU projekt nagyon fontos, hogy a védelemhez kapcsolódó projekteket, illetve a nem a klímacélokat támogató projekteket ne támogassa, például a repülőterek fejlesztését ne. Nagyon sok európai támogatna olyan programokat, amelyek azonban károsítanánk a bolygónk jövőjét, de ezt nem tehetjük meg. Köszönöm. Viselírnem. képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Kollégáim mert sokan mindent elmondtak a beruházási tervről. Az InvestEU számomra egy nagyon fontos projekt. Az EFSI-vel szerzett tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen kezdeményezéseknek nagyon is megvan a maguk értelme, és nagyon fontos, hogy az olyan területekre is koncentráljunk, ahol a, pénz, a kereskedelmi finanszírozás nem működik jól. Üdvözlöm tehát, hogy ez a projekt a kis és középméretű vállalkozásokra koncentrál, a kutatás és a fejlesztés céljait is figyelembe véve. Úgy gondolom, hogy ez a projekt a jövőben az európai gazdaságot is jobban helyzetbe hozhatja azáltal, hogy multiplikációs hatással rendelkezik majd, hiszen az InvestEU pénzforrásait garanciára is fel lehet majd használni. Örülök annak, hogy az FC tanulságait levonva egy új útra térünk, és ilyen módon a következő pénzügyi időszakban is lesz beruházás fejlesztési programunk, amely figyelembe veszi az FC ben szerzett tapasztalatokat. Remélem, hogy a következő parlament véglegesíti majd ezt a programot, és ezért ez majd útjára indulhat 2021-től. Köszönöm. Most pedig... Komisária. Biztos asszony. A spanyol szocialisták eh, azt várjuk, hogy a megszakítási politikának végre végre szakadjon, és végre eh, lökést adjunk a fogyasztásnak, lökést adjunk eh, a termelésnek, hogy ki tudjunk eh, végre lábani a válságból. A Juncker plan, tervben résztvevő felek hozzájárulása rendkívül fontos volt, és úgy gondolom, hogy fontos elismerni azt, hogy milyen előrelépésekre kerül sor annak érdekében, hogy egy új féle eszközt hozzunk létre. Az EU Invest olyan fajta beruházásokat tesz lehet létre, amelyekre e pillanatban szükségünk van, de nem szabad elfelelkeznünk arról, hogy a Juncker terv e, egy anticiklikus tervként e, e, született meg, Európának pedig pontosan ugyanezt a politikát kell követni, egy anticiklikus gazdaságpolitikát. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen, Buda, Buda úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni jelentéstevőknek. Az Invest EU az egyik legfontosabb politikája az EU-nak, és az a célja, hogy a magánberuházásokat mobilizálja, megfelelő garanciákat biztosítva az egész e területén, garanciákat és biztosítékokat nyújtva a magánberuházóknak, és a cél egyértelmű jobb életet biztosítani minden európai polgár számára a verseny növelésével, a verseny képesség növelésével, az innovációval, az újítással, a digitalizációval és a források feladás felhasználásával. Jelen pillanatban a beruházások csak bizonyos tagállamokban összpontosulnak, E, a jövőbeni projektek e, e, megválasztása során tehát azonban törekednünk kell arra, hogy valamennyi tagállamot érintve kiegyensúlyozott legyen a megközelítésünk. A KKV-k rendkívül fontos gazdasági szerepet játszanak az Európai Unióban, azonban igen bonyolult eljárásokkal kell szembenézniük, valahányszor beruházáson gondolkoznak. Az Invest EU-nak számukra is támogatást kell nyújtani az eljárások egyszerűsítével, egyszerűsítés, egyszerűsítésével és az adminisztráció csökkentésével, mind helyi, mind EU-s szinten. A kisebb helyi projekteknek is vonzóbbnak kell lenniük, amikor a helyi forrásokat igyekeznek maximalizálni, és innovatív termékek létrehozására törekszenek. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a, a nem szennyező közlekedési ágazatokat is támogatni kell. Elnök, köszönöm szépen. Rübik úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Még szeretném köszönni Karasz kollégámnak a munkát, aki a KKV csoportot vezeti, hosszú évek óta elkötelezetten dolgozik a KKV-k helyzetbehozás érdekében. Én is ezen a területen dolgozom 25 éve, és eh, emlékszem, amikor még a több éves programot létrehoztuk a kis és középvállalatok támogatására 2001-2005 között. Ebben az időben 450 millióval rendelkeztünk, a 2007-2013-ig terjedő programban pedig az Entrepreneurship és Innovation programot már 2 milliárddal támogattuk, végezetül pedig a KKV-k támogatását szolgáló program 3 milliárdot ért, az FC-vel pedig 500 milliárdot mobilizáltunk, most meg 1000 milliárdot körülbelül. Ebből láthatjuk, hogy európai szinten a beruházási politikát komolyan veszünk. És hogyha azt tudjuk, hogy az éghajlat beruházásokra irányozzuk elő a beruházások felét, ebből láthatjuk, hogy Európa egy nagyon modern, jövőbe mutató politikát folytat, és ez ö, számukra iránymutató. Köszönöm szépen Biankovska biztos asszonynak a munkáját, de tudjuk, hogy nem mindig egyszerű a kkv támogatása, de most minden sikerül, és köszönöm ezt neki. Köszönjük szépen! Marias képviselő abszolút a spontán felszólalók körében. Marias képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úr, az InvestEU program tényleg sikeres lehet, és hozzájárulhat a munkahelyek megteremtéséhez, a képességek, készségekbe való beruházást is támogathatná, de ugyanakkor a Juncker terv, vagy az FC terv hiányait, hiányosságait el kell kerülni. Éppen Görögországban láttuk, hogy az FC pénzei voltak éppen az európai multinacionális cégek beruházásait szolgálták, Például a Fraport eh, frankfurti eh, repülőtereket üzemeltető eh, társaság vásárolta meg a görög repülőtereket, a trojka kényszerítette erre bennünket. Az Európai Beruházási Bank hiteleiből finanszírozták ezt, meg a görög bankoktól is kaptak pénzt, és a regionális repülőtereket kvázi megkaparintották. Eznek a programnak más irányba kell haladni, a kis és középvállalatokat valóban helyzetbe kell hozni. Köszönöm szépen. Most Bienkowska, a biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő. köszönöm ezt a vitát, köszönöm a pozitív hozzászólásokat a programmal kapcsolatban. A fő konklúzió, amit le tudok vonni ebből a vitából, az, hogy óriási többséggel támogatják az InvestEU programot. De hallottam és feljegyeztem azokat a magas elvárásokat is, illetve azokat az ajánlásokat is, amelyeket a programhoz fűztek. Ezeket magammal viszem, és a program előkészítése során figyelembe vesszük őket a bizottságban. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat, az előadókét és mindannyiukét. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, végül Fernándes úr a jelentéstevő kap szót. Köszönöm szépen. A közszektorban való beruházás nagyon fontos, a magánszektori beruházás is fontos, és a magánkezdeményezések támogatása, az Európai Unió versenyképességének erősítése, a vállalkozói kedv és a startupok támogatása, a produktivitás és az Európai Unió versenyképességének a növelése egyszerre. Ezek azok útjai annak, hogy jobb fizetéseket tudjunk a magán és a közférában is biztosítani. A közférában a beruházások tekintetében az fontos, hogy a kormányok játsszák a szerepüket. Sajnálatos módon Portugáliában, az én országomban, a jelenlegi beruházási terv kontextusában a kormány és különösen a volt miniszter Pedro Márquez egyetlen eurót sem használt fel a rendelkezésre álló alapokból. A Juncker terv csak úgy, mint az Invest EU, akkor használható, hogyha a magánszektor és a közszektor is játsza a saját szerepét ebben. Az Európai Parlament ennek a programnak az elfogadásával 700 millió eurót bocsát rendelkezésre. Ennek megfelelő földrajzi elosztását szeretnénk látni, azt, hogy az úgynevezett beruházási tanácsadó platformokat erősítsék meg. Ez elengedhetetlen, ugyanis minden tagállamban kell, hogy legyenek nemzeti platformok is, amikkel támogatni lehet a beruházókat, és érdemes olyan regionális tanácsadó platformokat is létrehozni, amelyek segítik az embereket akkor, amikor a pályázatukat benyújtják. És így tudunk megfelelő felhasználást biztosítani az InvestEU programból ajánlott finanszírozási forrásokból, amivel több növekedést, versenyképességet, jó munkahelyet és gazdasági erősödést tudunk elérni, egy inkluzívabb Európát. Elnök, köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. Ez volt ugyanis a mai és az én parlamenti ciklusomban az általam elnökölt utolsó plenáris mm, tárgya, vagy vita. Holnap fogunk szavazni erről a témáról, holnap 8.30-tól 2-ig ülésezünk, a napirend az internetes oldalunkon elérhető, ezzel most berekezteném, de még Rübig úr szót kér. Igen, tisztelt elnök úr, a plenáris nevében meg szeretném köszönni önnek az ülés vezetését. Példaértéki volt, és minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, remélem, hogy más alkalmak, más feltételek mellett találkozunk majd a jövőben. Köszönöm szépen eh, az elismerő szavakat. Köszönöm szépen.